térünk át. Luis de Grandes Pascual úr a hajók által okozott szennyezés és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók következik. Az első hozzászólunk de Grandes Pascual a jelentéstevő úr négy percben. Señor presidente, señor vicepresidente de la comisión. Elnök úr, alelnök, biztos úr, közlekedési szakbizottsági elnök Tajani úr, hölgyeim és uraim! El tudom képzelni, hogy ennek a direktíva tervezetnek az elfogadása igazi meglepetés lenne ennek a mandátumnak a végén, hiszen adminisztratív, igazgatási és büntetőjogi szankciókat is elfogadunk. Ez a javaslat tehát remélhetőleg holnap első olvasatban elfogadásra kerül. Óriási erőfeszítéseket tettünk mind három intézményben a tárgyalások során. Éppen annak érdekében, éppen azért, mert egyetértünk abban, hogy közösségi szinten kell fellépnünk az ilyen fajta szennyező anyagkibocsátások elleni küzdelem fontos ügy olyan büntetőjogi eszközök megvalósítására is szó kerül, amely eh, nem eh, egyezményeken alapul, hanem Európai Uniós esetjogi eh, alapokon. Aki a tengeri kereskedelem igen jelentős kockázata, hogy illegális módon eresztenek szennyező anyagokat a tengerbe, hivatkozhatnék a Markov egyezményre, amelynek azonban a megvalósítása problémás. A meglévő tagállami normák, amelyek a hajókra vonatkoznak, nem rettentik érdekelőképpen az érintetteket a káros tevékenységek folytatásától. Úgy tűnik, hogy az idegális szennyezés a hajók számára sokkal gazdaságosabb, mint megfelelniük a vonatkozó szabályoknak. Egy, a helyet, hogy a szennyező fizetne, sajnos az a helyzet, hogy kifizetődik a szennyezés. Az Európai Unióban szeretnénk sokkal keményebben elretenteni a potenciális jövőbeni szennyezőket. A cseh elnökség kívánunk ezt a dossziét, de tudtuk győzni azokat a kihívásokat és problémákat, amelyek a mandátum során fölmerültek. Most pedig a direktívás strukturális reformájáról van szó, amely egyértelműen kifejezi a polgárok óhaját, világos szankciókat akarunk eh, a visszaélésekkel, a szabadsértésekkel szemben eh, bevetni, és majd a tagállamok eldöntik, hogy melyek ezek a konkrét eh, szankciók ami az ügyek súlyosságát, számát, stb. illeti. Nos, úgy gondolom, hogy ma megismételtük azt a konszenzust, amelyet a 2005-35-ös keret, bocsánat, Tehát jelen pillanatban úgy gondolom, hogy abban a helyzetben vagyunk, hogy a tagállami szinten is el tudunk fogadni eh, büntető jogi szankciókat. Tehát egy lépést teszünk előre a helyes irányba, a tengeri kereskedelem szabályozása terén, hiszen a jelentéstevőnek ez volt a célja rögtön az első pillanattól kezdve. Azt szeretnénk, hogyha a szennyezők nem úsznák meg a tengerszennyezést, hanem büntetőjogi szankciókkal kellene, hogy szembenézzenek. A közlekedési szakbizottság, a tanács, a bizottság képviselői segítségével sikerült ezt a dossziét eljuttatnunk ebbe az állapotba. Az árnyékhentestevők is részt vettek ebben a fönnbadom módján Szeretnék köszönetet mondani a szövegezőnek, a, a szakbizottságoknak. Úgy gondolom, hogy kompromisszumot értünk el, és a következő néhány hónapban ezt a kompromisszumot valóban eh, az apró munkával is eh, ki tudjuk teljesíteni majd. Úgy gondolom, hogy a eh, tengeri csomag elfogadásával valóban példát mutatunk másoknak is. Biztos, köszönöm szépen. Ölt az elnök, meg szót a biztosnak. La Commission non può che rallegrarsi. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Bizottság csak örömének adhat hangot az elért eredményeket látva. Hiszen itt egy olyan új irányelvnek az elfogadásáról van szó, amely az elődjét aktualizálja, és a jogi vákumot segít kitölteni. A 2005 per 667-es Európai Bírósági határozat ugyanis hatályon kívül helyezte az előző jogi álláspontokat a hajók által okozott szennyezés témakörében. Ezért van szükség az új szabályozásra. Tehát, hogyha a parlament elfogadja az új szabályt, akkor a tengeri csomag egy lényegi elemét vezethetjük be, amelyet a legutóbbi plenáris ülés alkalmával már elfogadtunk. a bizottság eredeti javaslatához képest némileg különbözik a jelenlegi szöveg, de a lényegi elképzeléseket megtartja, ideértve az illegális kibocsátásokra alkalmazandó jogi szankciókat is, és a felelősség kérdéskörét ugyancsak. Az eljárási jogosítványokat is ugyanúgy határozza meg, mint ahogyan eredetileg állt a javaslatban, a kisebb szennyezősek esetében is. A célunk az, hogy minél szélesebb körben büntető jogi szankciókat vezessünk be. Egyes álláspontok szerint a kisebb szennyezések, amelyek nem hatnak különösebben negatívan a tengerre, nem feltétlenül kezelendők ilyen módon. Az én álláspontom szerint ezen az oldalon is megárthat a túlzás. Az Európai Bizottság viszont úgy gondolja, hogy az ismétlődő kisebb szennyeződéseket halmozottan kell figyelembe venni. Köszönöm szépen az együttműködést, az elvégzett munkát, elégedettek vagyunk. Ezt meg kell, hogy mondjam, mert úgy látjuk, hogy a tengerek szennyezésének a csökkentése érdekében teszünk egy lépést előre. Macaki szúr következik egy percben. Köszönöm, biztos úr, elnök úr. Úgy gondolom, hogy szükség volt ennek a direktívának a módosítására. Eg, hihetetlen, hogy egy ilyen fontos direktívának a megvalósítását a jogi alapkal kapcsolatos problémák késleltették ami további károkat okozott a tengeri környezetnek. Úgy gondolom, hogy a tanulságokat le kell vonni minden érintett félnek, hogy az ilyen e, eh, problémákat elkerüljük a jövőben. Jelen pillanatban a fő kérdés az, hogy a módosításokat minél hamarabb elfogadjuk, és a végrehajtásra minél hamarabb sor kerüljön. Csak ekkor leszünk képesek arra, hogy a balesetek eh, eh, növekvő számát meg tudjuk állítani. És csak ekkor leszünk képesek arra, hogy a tengerünket egyáltalán remélhessük azt, hogy a tengerünket meg tudjuk a jövőben védeni a fokozódó szennyeződés veszélyétől. Köszönöm szépen az eddigi munkát. Elnök, köszönöm, Löktenberger képviselőnek adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen. A tengerek szennyeződése akkor kerül az érdeklődés középpontjába, ha valamilyen látványos baleset történt nem régiben, és ilyenkor aztán élénken vitatkozunk a tengerek veszélyeztetéséről. Sajnos idővel ez újra és újra elhalkul, ez a vita egyre inkább háttérbe szorul. Újra és újra rendszeresen megsértik az előírásokat, és ezek drámai módon járulnak hozzához, hogy nem csak a tengereink, hanem a partjaink is fenyegetés alá esnek. Ezeket komolyan kéne végre venni, és a kollégáimnak, amelyek, akikkel vitatkoztunk erről, köszönetet szeretnék mondani, hogy következetesen képviseltük azt az irányvonalat, hogy meg kell védeni a tengerünket. Én egy olyan ország nevében beszélek, amelynek nincs tengerpartja, de ennek ellenére európaiként azt mondom, hogy legyünk felelősek, és egyszerű, olcsó gazdasági okok miatt veszélyeztetjük a tengereinket, ezt be kell szüntetni, és a harmadik tengerészeti csomagba vegyük bele ezt a részt. Feltétlenül szükség van erre, ahogyan a jogi szakbizottság ezt javasolta, és Jászembowski úr. Igen, tisztelt elnök úr, bizottsági alelnök úr, a néppárti frakció támogatja azt a változatot, amely megszületett az ut- legutóbb a megfelelő szankciók bevezetését illetően, sőt, gratulálunk is az elkészítéshez. Gratulálunk egyébként az alelnök úrnak is, hiszen a bizottság segítsége nélkül nem lehetett volna első olvasatban megállapodni a tanácsal. Nagy nap ez a számunkra, hogy itt a ciklus vége felé ezt a kiváló dokumentumot el tudjuk fogadni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy nagyon szükség volt ezekre az előírásokra, mert az Európai Bíróság 2005-2007-es ítéleteivel egyértelműen világossá tette, hogy jogi előírásokat kell hozni, és lehet hozni az első pillér keretei között, hiszen büntető eljárásokat kell indítani. Ezekre ugyanis szükség van, hiszen meg kell védeni a tengereket a hajókkal, a hajósokkal, a kapitányokkal, az üzemeltetőkkel szemben, ugyanis látni kell, hogy a polgári jogi felelősség nem volt elegendő, nem volt elrettentő, hiszen az illegális olajleeresztés olcsóbb volt nekik mindig, ezért hatékony szankciókra van szükség. Köszönöm szépen tényleg a jelentés készítőjének, hogy a három intézmény között sikerült ezt a kiváló megállapodást létrehozni. Bűncselekményé kell minősíteni az ilyen súlyos környezet környezeti ártalmakat. Persze vannak kevésbé súlyosak, akkor a szankciók nem olyan súlyosak, és nem bűncselekmény az egész minden esetre. Ami nagyon fontos, az enyhe szennyezést is, ha ismétlődő szennyezés, mégiscsak bűncselekmények kell tekinteni, hiszen összegződnek a dolgok. Ez nem egy úri huncutság, amit itt elkövetnek. Minden esetre azt gondolom, és bízom abban, hogy jegyzőkönyvbe is veszik, felszólítom a tagállamokat, hogy a lehető leggyorsabban ültessék át a jogukba ezt az irányelvet, és utána alkalmazzák is rögtön, hiszen a tengereinket csak büntetőjogi szankciókat tudjuk megvédeni. Köszönöm szépen. Tikao asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni de Grandes eh, Pascual kollégának az elvégzett munkájához. És szeretném azt is megemlíteni, hogy a tengerszennyezés jobb lenne, hogyha még sűrűbben szerepelne a vitatott témáink között. A Fekete-tenger szennyeződése igen megerősödött az utóbbi két évben, és az algásodás négyszeresére növekedett a a nitrát tartalom fokozódása miatt. És jó részt a tengeri szállítás felel ennek a szennyezésnek a többségéért. Ez az irányelv a hajók által okozott szennyeződés szabályozására törekszik, amennyiben itt szándékos, illetve rossz hiszemű szennyeződésről van szó. Harmonizált meghatározást nyújt számunkra az irányelv szennyezésről, akár magánszemély, akár jogi személy végzi ezt, illetve meghatározza a közvetett vagy közvetlen eh, szennyezésnek a fogalmát, és a tengerbiztonsági szabályokat európai szinten egységesítettük, és a tengeri csomag a hajó tulajdonosok, a tagállamok, illetve hajózási társaságok tevékenységét szabályozza. Fontos, hogy megerősítsük a jelenlegi rendszert, amely a szennyezést már is szankciókkal sújtja, de ezeket fokozni kell. Azért is van szükség erre a jogszabályra, mert a preventív intézkedéseket nem foganatosították, és sajnos a Marpol egyezmény 73-78-as nem érvényesült kellőképpen. Ezért is szeretném hangsúlyozni, hogy fontos a tengeri csomag, és fontos ez a téma. Elnök, Liubcsel asszony következik egy percben. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az Európai Bizottság és az Európai Parlament tartozik ezzel a szabályozással az európai polgárok felé. Csökkentenünk kell a tengerek szennyezését. Meg kell védenünk a tengerpart minőségét. Az alkalmazás dönt a jogszabály minőségéről. Mennyire tudjuk hatékonyan megvédeni a tengereket és a, a tengerpartot. Érvényt kell szerezni a szabályozásnak. Megfelelő büntetésekkel kell elrettenteni a szennyezőket. Jelen pillanatban ezek nevetséges mértékűek, és nem alkalmasak a cél megvalósítására. Ezért fontos, hogy az új irányelv megoldja ezt a kérdést. Ellenőrizni kell ezt a területet, a legmodernebb technológiát is be kell vetni. Meg kell védenünk a tengerenket, a partvidéket, a flórát és a faunát is. Ezért én támogatom az irányelv felülvizsgálatát, és nagyon fontosnak tartom, hogy létrejöjjön a tengerbiztonsági megfigyelő központ, amely ennek a letéteményese lesz elnök. Tajani úr következik. Signor Presidente, io credo che in conclusione di questo dibattito... Köszönöm. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ennek a vitának a lezárásaként örömünknek kell hangot adnunk a parlament, a tanács és a bizottság közötti együttműködés minőségét illetően, és ahogy Jazomovszki úr is mondta, én is köszöntet mondok a jelentős tenevőnek Úgy gondolom, hogy újra azt tapasztalhatjuk, hogy a parlamenti mandátum végén ismét e, tudunk az együttműködés alapján működni, és újra első olvasatban tudunk elfogadni egy anyagot. Ez rendkívül fontos üzenet az európai választók felé is. A közlekedési ágazat, a törékeny ágazat, erre adott tekintettel köszönetet kell mondanom az összes olyan szakbizottsági képviselőnek, aki együttműködött az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal, annak érdekében, hogy ezeket a fontos ügyeket megoldjuk. Ezen ügyek jó része már hónapok óta húzódik, de a parlament képviselői által elvégzett munkának köszönhetően úgy gondolom, hogy meg tudtuk mutatni, hogyha konkrét céljaink vannak, tudjuk, hogy mit akarunk elérni, akkor valóban el tudjuk érni, hogy polgáraink aggájait, a számukra fontos ügyeket rendezzük. És a példáját adtuk annak, hogy mennyire eredményesek, hatékonyak tudunk lenni a polgárok érdekeinek képviseletében a bizottság, a parlament és a tanács egyfajta eh, jogi jogrést, jogi hiányosságot pótol most az európai polgárok jogainak érvényesülése érdekében. Elnök, köszönöm szépen! A következő felszólaló. Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék reagálni. Köszönöm szépen valamennyiüknek, akik hozzászóltak. Köszönöm a biztos úrnak. A harmadik tengerészeti csomagban is szerepel hogy a politikát képessé kell tenni arra, hogy egységre jussunk, hogy a három intézmény, a tanács, a parlament és a bizottság tényleg haladni tudjon együtt azt gondolom, hogy itt megvan a lehetőség arra, hogy gratuláljunk egymásnak, a szakbizottságokban jól együttműködtünk, a környezetvédelmi, a jogi szakbizottság is köszönöm szépen az árnyék előadóknak a tevékenységet, és abban bízom, hogy holnap első olvasatban sikerül elérni az megállapodást. És azt gondolom, hogy ezzel ki tudjuk egészíteni azt a tevékenységet, amelyet a harmadik tengerészeti csomag érdekében folytatunk, és itt láthatjuk, hogy hozzá tudunk járulni eh, az együtt döntési eljárás keretében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, illetve eh, nem csak biztosként, hanem eh, képviselőként is lezárom a vitát, holnap szavazunk. A következő napi rendi pontra térek át. A bizottság szóbeli kérdése fogyasztók jogai témakörben. Az első felszólaló McCarthy asszony, 5 percben. You seem to be unsure there,